perspektívákkal. Nekünk, akik itt vagyunk most, két dolog, két közös dolgunk van. Az első a felelősség a több millió ember iránt. Azok iránt, akik bíz, bíznak bennünk, ránk bízták reményeiket és félelmeiket. Másodszorban pedig az, hogy mi mindannyian nagyon szerencsések vagyunk, hiszen az életünket mások szolgálatában, szolgálatáért élhetjük. De csak ha eleget tudunk tenni az elvárásoknak, amelyet több millió ember támasztott, csak akkor teljesítjük munkánkat jól. Ha sikerül megvédenünk azt, hogy a legsérülékenyebbek fizessék a legnagyobb árat, fiatalok, férfiak és nők, akik a jövőben nézve semmit nem látanak, anyák, akik gyermekeiket fogva nem tudnak hazatérni, mert nincs otthon. Aggódó apák, akik nem találnak munkát, hogy e- eltartsák szeretteiket, és azok, akik elveszítették identitásokat és félelemben élnek. Őket kell képviselnünk. Az elmúlt évtár, évszáz, évtizedekben az emberek próbálták hangjukat megtalálni. Az utcákon nagyon sokan voltak, elfoglalták, demonstráltak, hashtageltek, bármit, amit akartak, hangosak voltak, határozottak. Ezek az emberek mind ugyanazt akarják. Tisztességes esélyt, valóságos esélyt. Kedves barátaim, a világ minden pontján. Az emberek a sorsokra vonatkozó vágyakat fogalmazták meg. De azért néznek ránk, hogy készítsük elő, és készüljünk fel az előttünk álló akadályok leküzdésére. Ez persze kérdéseket is vet fel. A kérdések nem pusztán elméleti kérdések, vagy egyfajta elméleti gyakorlat. Különösen az én régiómban az ilyen forgatókönyveknek nem szabad soha hipotetikusnak lenni. Nagyon, hiszen a valóság, lehető, a valóság határához lehető legközelebbi megoldást kell találni. Ami a közelkeretben tör, történik, az a világ minden pontjára kihat. Hadd kezdjem tehát a legmélyebb sebekkel, ami a régiónkban érezhető. Mi van, ha a világ feladja a palesztin-izraeli konfliktus két fokozatú határát. Több mint 70 éves konfliktus ez, reményekkel arra, hogy igazság születik. Ma egyetlen egy állam az, amely elképzelhetetlen megoldást javasol a régióra vonatkozóan a világnak. Egyetlen egy állam, amely strukturális egyenlőtlenséget eh, vezetett be a palesztinek másodrangú állampolgárokkal lettek. Egy állam, amely hátat fordított a szomszédságának, az, emberek, az ott élőknek. Öt évvel ezelőtt, amikor itt álltam a e teremben, akkor arról beszéltem, hogy eh, milyen veszélye van annak, hogyha nem tudjuk előrébb vinni a békét. És meg kell, hogy mondjam, hogy ezek a veszélyek ma öt év múltán még nagyobbak. A telepesek építkezése folytatódik, a zavargások folytatódnak. Többször elmondtam, számtalanszor, számtalan módon ezt, és újra elmondom, meg újra. Egy békésebb világ nem lehetséges akkor, ha nem stabil a közel-kelet a stabil közel-kelet pedig lehetetlen a palesztin és izraeli béke nélkül. What if Jerusalem... Mi van akkor, hogyha eh, Jeruzsálem az a város, amelynek jelentős történelme, történelmi jelentősége van családom számára, és szívemhez is közel áll. Megengedhetjük-e, hogy keresztények és muzulmánok békés, spirituális együttélése, stabilitása, amit a város maga stabil, jelképez, politikai konfliktusba kerüljön. A legutóbbi események az Egyesült Államok és Irán között a másik példa. Mi lenne, ha legközelebb mindannyiunkat háborúba sodornak, és a háború az egész régió stabilitását fogja veszélybe sodorni. Az a globális gazdaságot fogja lerombolni, ennek keretében minden piacot. De az is veszély, hogy a világ minden pontján megerősödik a terrorizmus. Vagy hadd mondjak egy másik, mi lenne, ha feltételezést. Mi lenne, hogyha nem sikerülne megvalósítani az emberek vágyait, hogyha egy 17 éves ciklus aljára csúsznánk vissza a régióban, Iránban, további konfliktusokkal. Irá, Irak a világ olajtartalékának 12%-át birtokolja, de sokkal fontosabb hogy több mint 14 millióan élnek ebben az országban, akik már négy évtizedes szenvednek szankcióktól, megszállásoktól, háborúktól, konfliktusoktól és az ISIS terrorjától. Az ő jövőjük ma egy igen törékeny békén múlik. És reméljük, hogy nem fogjuk elhagyni testvéreinket, akik ott élnek. Mi lenne, hogyha Szíria a, a civil konfliktusokba csúszna vissza, hogyha túlszul esne, az ISIS túlsául, mi lenne, hogyha a világ többi részét, részére mindez kihatna. Szíria sokszor szerepelt az újságokban, elképzelhetetlenne szenvedést szenvedésről szápoltak be. Az elmúlt kilenc hónapban több mint eh, félmillió embert helyeztek át. Nagyon sok közülük már menekült. Vajon eh, bárki önök között a teremben látott-e szír menekült tábort minden horrorjával és szívszorító valóságával? Mi lenne, hogyha egy ártatlan gyerek eh, gyereket mosna a tenger az önök partjaira? Ezekre azt mondanánk akkor, hogy abszolút nem akarjuk, nem akarjuk. És mi lenne, ha Líbia összeomlana, háború tör neki? Mi lenne, ha Líbia lenne az új Szíria? Sokkal közelebb lenne a, az Európának nevezett, az önök otthonának, az önök otthonához, Európához. Hadd mondjam el még egyszer, mi lenne, ha az arab kormányok több mint 60 millió munkahelyet teremtenének fiatalok, nők számára a következő évtizedben. És hogyha nem sikerül, ha nem sikerül tökéletes alapokat mindehez lefektetni, hogy akkor a reménytelenséget, a kiszolgáltatottságot és a terror erősítjük. Reményt kell adni. Barátaim, ez a mi lenne, ha reflexióból, hadd mondjak most egy inkább bátorító, produktívabb gondolatmenetre át. Mi lenne, hogyha az embereket ö, ira, el, ö, támogatnánk ezen az úton, a jobb jövő felé? Hiszek abban, hogy az emberiség túlél. Mindig van jobb sokkal egységesebb változata az életünknek. A türelem az, amit gyakorolnunk kell, és az Istenbe vetett hitet. A türelem nagyon nehéz. Egy olyan világban, amely úgy tűnik, hogy soha nem gyal, lassul le. Az emberek a döntéseket, ha meghozzák, azonnali eredményeket várnak a vezetés, a vezetés megköveteli azonban mindennek az ellenkezőjét, reflekt, elgondolkozás, bölcsesség, előretekintés. Soha nem volt a türelmes politikára még ennyire szükség. Arra van szükség, hogy az emberek hosszú távú érdekeire vigyázzunk, a jólétükre, hogy gyorsan reagáljunk a felmerülő eseményekre, és megfelelő, jól meghatározott intézkedésekkel reagáljunk rá. Mert a politika nem egy olyan játék, amiben a leggyorsabb nyer. Nagyon gyakran fordul elő, hogyha gyorsan megyünk, akkor sokkal messzebbre kerülünk a céltól. Apám, Hussein király mondta, hogy a béke teremtése mindig a legnehezebb része az útnak, de a kemény úton csak barátokkal tudunk végigmenni. Olyan barátokkal, mint önök, és mint az európai népek. Együtt elérjük azt a jövőt, amelyre a népeink vágynak, és amelyet az egész világ megérdemel. Köszönöm szépen! Köszönjük szépen Jordania királyának ezt a felszólalást. Fontos vendég ő és nagy barátja az Európai Parlamentnek. Meghallgattuk a szavait, köszönöm szépen. Köszönöm a szenvedélyét a béke irányában. Konfrontáció, dialógus az út, ahogy mondta. Nagyon sok munkát kell végeznünk együtt, az év eleje még inkább bizonyítja, hogy milyen nagy szükség van arra a munkára, amit együtt kell, hogy elvégezzünk. Köszönöm szépen! Két perc múlva megkezdjük a szavazást.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 president! Az elnök. Die Sitzung ist wieder eröffnet. Az ülést megnyitjuk. A szavazásokra kerül sor. A szavazásokra egy óra 20 percünk van, és hogyha mindenki segít, akkor meg is oldjuk. Az eh, első az elnökök konferenciájának az ülése, mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. Áttérünk a Visnyevska jelentésre. Ügyrendi kérdés, nem? Név szerinti szavazás. Megnyitom a szavazást. Ah, ich sehe nichts. I don't see. Koli Kolája képviselő mindenki szavazott? Zárom a szavazást. Elfogadtuk. Kolája, kolléga? felszólalásom lényeg az, hogy szerettem volna megkérni, hogy tud várni egy kicsit, hogy mindenki leüljön szavazni? Nagyon nagy zaj volt, nem tudtuk hallani, amit mondott, tehát meg kellett volna várni, amíg mindenki leül. Sikerült mégiscsak megoldanunk a helyzetet közösen. Most a Poremba jelentésről szavazunk, név szerint megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Zárom a szavazást. Elfogadtuk. térünk a Vajdere jelentésre, név szerint megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Zárom a szavazást. Elfogadtuk. térünk az Európai Zöld Megállapodás állásfoglalási indítványairól. 45-ös módosító mellett ellene tartózkodás elutasítva. 53-as mellett ellene tartózkodás elutasítva. 21-es név szerint megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Zárom a szavazást. Elutasítva. 46-os név szerint megnyitom. Mindenki szavazott? Zárom a szavazást. Elutasítva. Az uh, eredeti mellette, ellene, két részben, második rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Jó, a második részt azt megvizsgáljuk, még egyszer megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Zárom a szavazást. Elfogadtuk. A 14-es név szerint megnyitom. Mindenki szavazott? Zárom a szavazást. Elfogadtuk. 22-es mellett ellene tartózkodás elutasítva. A kettes bekezdés eredeti első rész mellette és elfogadtuk, második rész név szerint megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Zárom a szavazást. Elfogadtuk. A hármas bekezdés eredeti szöveg két részben első rész mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, második rész név szerint megnyitom. Mindenki szavazott? Zárom a szavazást. Elfogadtuk. A kettes indítvány mellett ellene tartózkodás. Sok tartózkodás van, inkább ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Zárom a szavazást. Elutasítva. 15-ös indítvány név szerint megnyitom. Mindenki szavazott? Zárom a szavazást. Elutasítva. 47-es név szerint megnyitom. Mindenki szavazott? Zárom a szavazást. Elutasítva. 16-os név szerint megnyitva a szavazást. Mindenki szavazott? Zárom a szavazást. Elutasítva. 23-as indítvány mellett, ellene, tartózkodás, elutasítva. 6-os bekezdés eredeti két részben első rész mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk második rész mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. A 48-as mellett, ellene, tartózkodás, elutasítva. A 3-as mellett, ellene tartózkodás, viszonylag sok tartózkodás, akkor ezt ellenőrizzük. Mindenki szavazott? Zárom a szavazást. Elutasítva. Eredeti szöveg mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 24-es mellett, ellene, tartózkodás elutasítva. 25-ös mellett ellene tartózkodás elutasítva. 26-os név szerint megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Zárom a szavazást. Elfogadtuk. 9-es eredeti szöveg két részben első rész név szerint megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Zárom a szavazást. Elfogadtuk második rész mellett. a tartózkodás. Elfogadtuk. 27-es név szerint megnyitom. Mindenki szavazott? Zárom a szavazást. Elutasítva eredeti szöveg két részben, mind a kettő név szerint az első részt megnyitom. Mindenki szavazott? Zárom a szavazást. Elfogadtuk. Második részt megnyitom. Mindenki szavazott? Zárom a szavazást. Elfogadtuk. 28-as név szerint megnyitom. Mindenki szavazott? Zárom a szavazást. Elutasítva. 49-es név szerint megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Zárom a szavazást. Elutasítva. 17-es név szerint megnyitom. Mindenki szavazott? Zárom a szavazást. Elutasítva. Négyes név szerint megnyitom. Mindenki szavazott? Zárom a szavazást. Elutasítva. 50-es név szerint két részben első rész megnyitom. Mindenki szavazott? Zárom a szavazást. Elutasítva. Második rész, megnyitom. Mindenki szavazott? Zárom a szavazást. Elutasítva. 14-es eredeti két részben első részt megnyitom név szerint. Mindenki szavazott? Zárom a szavazást. Második rész név szerint megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Zárom a szavazást. Elfogadtuk harmadik rész mellett, ellene tartózkodás, elfogadtuk. A 67-es mellett, ellene tartózkodás, elutasítva. 15-ös eredeti szöveg, két részben, első rész név szerint megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Zárom a szavazást. Elfogadtuk. Második rész mellett, ellene, tartózkodás, Elutasítva. De inkább ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Zárom a szavazást. Elfogadtuk. 16-os négy részben első rész mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Második rész mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Harmadik rész mellett, elnézést, elszóltam. Magam ne idegeskedjenek. Harmadik rész mellett kétszer is rosszul mondtam elnézést, elutasítva. Akkor most jövünk a harmadik részre. A harmadik rész mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. A negyedik rész mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 68-as név szerint megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Zárom a szavazást. Elutasítva. Tízes név szerint megnyitom. Mindenki szavazott? Zárom a szavazást. Elfogadtuk. 58-as név szerint megnyitom. Mindenki szavazott? Zárom a szavazást. Elutasítva. 73-os név szerint megnyitom. Mindenki szavazott? Zárom a szavazást. Elutasítva. A 22-es bekezdés 5 részben az eredeti szöveg első rész mellette ellene tartózkodás elfogadó második rész név szerint megnyitom. Mindenki szavazott? Zárom a szavazást. Elfogadtuk harmadik rész Megnyitom. Mindenki szavazott? Zárom a szavazást. Negyedik rész, elfogott név szerint, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Zárom a szavazást. Elfogadtuk. Ötödik rész, név szerint megnyitom. Mindenki szavazott? Elfogadtuk. Egyes indítvány mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. Jó, az egyest ellenőrizzük, megnyitom. Mindenki szavazott? Zárom a szavazást. Elutasítva. A 23-as eredeti szöveg két részben, első rész, mind a kettő név szerint első részt megnyitom. Mindenki szavazott? Zárom a szavazást. Elfogadtuk. Második rész, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Zárom a szavazást. Elfogadtuk. A 29-es név szerint megnyitom. Mindenki szavazott? Zárom a szavazást. Elutasítva. 30-as név szerint megnyitom. Mindenki szavazott? Zárom a szavazást. Elutasítva. 41-es két részben név szerint első részt megnyitom. Mindenki szavazott? Zárom a szavazást. Elutasítva. Második rész. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Zárom a szavazást. Elutasítva. A 24-es eredeti szöveg három részben, név szerint szavazunk, első rész megnyitom. Mindenki szavazott? Zárom a szavazást. Elfogadtuk. Második rész, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Zárom a szavazást. Elfogadtuk. Harmadik rész. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Zárom a szavazást. Elfogadtuk. 42-es név szerint megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Zárom a szavazást. Elutasítva. 31-es név szerint első rész megnyitom. Mindenki szavazott? Zárom a szavazást. Elutasítva. Második rész, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Zárom a szavazást. Elutasítva. Ötös név szerint megnyitom. Mindenki szavazott? Zárom a szavazást. Elutasítva. Eredeti szöveg. A 27-es első rész név szerint megnyitom. Mindenki szavazott? Zárom a szavazást. Elfogadtuk. Második rész mellett. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Hatos mellett. Ellene tartózkodás elutasítva. Jó, vizsgáljuk meg, ellenőrizzük, elutasítva. 32-es név szerint megnyitom. Mindenki szavazott? Zárom a szavazást. Elutasítva. 33-as mellett, ellene, tartózkodás elutasítva. 43-as név szerint megnyitom. Mindenki szavazott? Zárom a szavazást. Elfogadtuk. A 30-as eredeti szöveg két részben. Első rész mellette, ellen tartózkodás. Második rész mellette, ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 18-as név szerint megnyitom a szavazást. A 18-as, mindenki szavazott? Igen, zárom a szavazást. Elutasítva. 33-as eredeti szöveg három részben, első rész mellett, ellene tartózkodás elfogadtuk második rész mellett, ellene tartózkodás elfogadtuk harmadik rész mellett, ellene tartózkodás elfogadtuk. A 34-es eredeti szöveg név szerint megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Zárom a szavazást. Elfogadtuk. 51-es mellette, ellene. Már egy kicsit elfáradtunk, tehát az 51-es mellett ki van ellene, tartózkodás elutasítva. A 36-os, akkor ellenőrizzük az 51-est, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Zárom a szavazást. Elfogadtuk. 36-os eredeti szöveg, három részben első rész mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, második rész mellett, ellene tartózkodás elfogadtuk, harmadik rész név szerint megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Zárom a szavazást. Elfogadtuk. 72-es mellett. Mindenki szavazott. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást elutasítva. 70 név szerinti szavazás megnyitom. Mindenki szavazott, lezárom. Elutasítva. 40 név szerinti szavazás megnyitom. Mindenki szavazott, lezárom. Elutasítva. 8. Név szerinti szavazás. Megnyitom. Mindenki szavazott. Lezárom. Elutasítva. Eredeti szöveg három részben. Első rész igen, nem. Tartózkodás elfogadva. Második rész igen, nem. Tartózkodás elfogadva. Harmadik rész igen, nem. Tartózkodás elfogadva. 45. Eredeti szöveg két részben. Első rész igen, nem. Tartózkodás elfogadva. Második rész igen, nem, tartózkodás elfogadva. 46-os eredeti szöveg három részben, első rész igen, nem, tartózkodás elfogadva, második rész igen, nem, tartózkodás elfogadva, harmadik rész név szerinti szavazás megnyitom. Mindenki szavazott, lezárom. Elfogadtuk. 47-es eredeti szöveg hét részben, első rész igen, nem, tartózkodás elfogadva. Második rész igen, nem, tartózkodás elfogadva. Harmadik rész igen, nem, tartózkodás elfogadva. Negyedik rész igen, nem, tartózkodás elfogadva. Ötödik rész igen, nem, tartózkodás elfogadva. Hatodik rész igen, nem, tartózkodás elfogadva. Hetedik rész igen, nem, tartózkodás elfogadva. 49 eredeti szöveg, négy részben, németi szavazás. Megnyitom. Mindenki szavazott. Lezárom. Elfogadva második rész. Megnyitom. Mindenki szavazott. Lezárom. Elfogadva harmadik rész. Megnyitom. Mindenki szavazott. Lezárom. Elfogadtuk. Negyedik rész. Megnyitom. Mindenki szavazott. Lezárom. Elfogadva. Kilences beadvány. Megnyitom. Mindenki szavazott. Lezárom. Elutasítva. 11-es két részben. Megnyitom. Lezárom. Elfogadva. Második részt megnyitom. Mindenki szavazott. Lezárom. Elfogadva. Ezzel az eredeti rész ez kiesik. 54-es megnyitom. 51-es megnyitom. Bocsánat, javít az elnök 54-es. Beadvány módosító indítvány, mindenki szavazott, Lezáró. Elutasítva. 53-as részenkénti szavazás. Az első rész megnyitom, mindenki szavazott, lezárom. Elfogadtuk. Második rész igen, nem, tartózkodás elfogadva. 19-es név szerinti szavazás megnyitom. Mindenki szavazott. Lezárom. Elutasítva. 55-ös eredeti szöveg név szerinti szavazás megnyitom. Mindenki szavazott. Lezárom. Elfogadtuk. Hetes beadvány. Megnyitom. Mindenki szavazott. Lezárom. Elutasítva. 56-os bekezdés eredeti szöveg három részben mindegyik név szerinti első, megnyitom. Mindenki szavazott, lezárom. Elfogadtuk. Második részt megnyitom. Mindenki szavazott, lezárom. Elfogadva. Harmadik rész, megnyitom. Mindenki szavazott, Lezárom. Elfogadva. 57-es eredeti szöveg első rész név szerint megnyitom. Mindenki szavazott. Lezárom. Elfogadva második rész igen, nem, tartózkodás elfogadva. Harmadik rész igen, nem, tartózkodás elfogadva. Negyedik rész igen, nem tartózkodás elfogadva. 60-as eredeti szöveg két részben, első rész igen, nem, tartózkodás elfogadva, második rész igen, nem, tartózkodás elfogadva. 61 eredeti szöveg két részben, első rész igen, nem, tartózkodás elfogadva, második rész igen, nem, tartózkodás elfogadva. 55-ös név szerinti szavazást megnyitom. Mindenki szavazott. Lezárom. Elutasítva. 65-ös eredeti szöveg három részben név szerint első részt megnyitom. Mindenki szavazott. Lezárom. Elfogadtuk második részt, megnyitom. Mindenki szavazott. Lezárom. Elfogadva. Harmadik rész. Megnyitom. Mindenki szavazott. Lezárom. Elfogadva. 56-os név szerinti szavazásban megnyitom. Mindenki szavazott. Lezárom. Elutasítva. 72-es paragrafus eredeti szöveg két részben, első rész igen, nem, tartózkodás elfogad, a második rész igen, nem, tartózkodás elfogadva. Ellenőrizzük a, a második részt, akkor megnyitom. Mindenki szavazott, lezárom. Elfogadtuk. 73-as bekezdés eredeti szöveg két részben név szerint első rész megnyitom. Mindenki szavazott. Lezárom. Elfogadtuk. Második rész megnyitom. Mindenki szavazott. Lezárom. Elfogadva. 34-es módosító igen, nem, tartózkodás elutasítva. 75-ös bekezdés, eredeti szöveg két részben. Első rész igen, nem, tartózkodás elfogad. Második rész igen, nem, tartózkodás elfogadva. 69-es név szerint megnyitom. Mindenki szavazott. Lezárom. Elutasítva. 80-as paragrafus eredeti szöveg két részben igen, nem, Tartusz, tartózkodás elfogad. A második rész név szerinti szavazás megnyitom. Mindenki szavazott, lezárom. Elfogadva. 71-es módosító, megnyitom név szerinti szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom. Elutasítva. 12-es módosító név szerint megnyitom. Mindenki szavazott. Lezárom. Elfogadva. 57-es név szerinti szavazás megnyitom. Mindenki szavazott. Lezárom elutasítva az eredeti szöveg így kés. 83. paragrafus első rész. Igen, nem, tartózkodás, elfogadva. Második rész. Igen, nem, tartózkodás, elfogadva. Harmadik rész. Igen, nem, tartózkodás, elfogadva. Negyedik rész. Igen, nem, tartózkodás elfogadva. Ötödik rész igen, nem, tartózkodás elfogadva. 35-ös módosító név szerinti szavazás megnyitom. Mindenki szavazott. Lezárom. Elutasítva. 85-ös paragrafus eredeti szöveg név szerint megnyitom. Mindenki szavazott. Lezárom elfogadva. 59-es módosítóra megnyitom a név szerint itt mindenki szavazott. Lezárom. Elutasítva. 86-os megnyitom. Mindenki szavazott. Lezárom. Elutasítva. Eredeti szöveg igen nem, tartózkodás elfogadva. 52-es név szerint megnyitom. Mindenki szavazott. Lezárom. Elutasítva. Az eredeti szöveg négy részben első rész igen, nem, tartózkodás elfogadva. Második igen, nem, tartózkodás elfogadva. Harmadik rész igen. Jó, ellenőrizzük a második részt. Második rész ellenőrzésre megnyitom. Mindenki szavazott. Lezárom. Elfogadva. Harmadik rész igen. Nem. Tartózkodás elfogadva. Negyedik rész név szerinti szavazás. Megnyitom. Mindenki szavazott. Lezárom. Elfogadva. 9-es bekezdés eredeti rész 5 rész ben név szerint mindegyik első rész megnyitom. Mindenki szavazott, lezárom, elfogadva második rész megnyitom. Mindenki szavazott, lezárom, elfogadtuk harmadik rész megnyitom. Mindenki szavazott, lezárom elfogadva. Negyedik részt megnyitom. Negyedik résznél tartunk, megnyitom, most lezárom. Elfogadtuk. Ötödik rész, megnyitom. Mindenki szavazott. Lezárom. Elfogadtuk. 60-as név szerinti szavazás, megnyitom. Mindenki szavazott. Lezárom. Elutasítva. 91-es bekezdés eredeti szöveg két részben első rész igen, nem, tartózkodás elfogad. A második rész név szerint megnyitom. Mindenki szavazott, lezárom. Elfogadtuk. 37-es módosító igen, nem, tartózkodás elutasítva. 38-as igen, nem, tartózkodás elutasítva. 39-es név szerint megnyitom. Mindenki szavazott. Lezárom. Elutasítva. 64-es név szerint megnyitom. Mindenki szavazott. Lezárom elutasítva. 99-es bekezdés eredeti szöveg két részben. Első rész igen, nem, tartózkodás elfogadva. Második rész igen, nem, tartózkodás elutasítva. 105-ös paragrafus. Eredeti szöveg. Igen, nem, tartózkodás elfogadva. 61-es módosító. Igen, nem. Tartózkodás elutasítva. 62-es név szerint megnyitom. Mindenki szavazott. Lezárom. Elutasítva. 13-as név szerinti szavazás megnyitom. Mindenki szavazott. Lezárom. Elutasítva. Az eredeti szöveg név szerinti szavazás. Megnyitom. Mindenki szavazott. Lezárom. Elfogadtuk. 63-as igen, nem, tartózkodás elutasítva. 20-as név szerinti szavazás. Megnyitom. Mindenki szavazott. Lezárom. Elfogadva. 65-ös név szerinti szavazás. Megnyitom. Mindenki szavazott. Lezárom. Elutasítva. 66-os igen. Nem. Tartózkodás elutasítva. 44 igen. Nem. Tartózkodás elutasítva. Az állásfoglalás egészéről név szerinti szavazással megnyitom. Mindenki szavazott. Lezárom. Elfogadtuk. Akkor nézzük most az állásfoglalás, ami az állampolgárok jogainak felügyeletéről szól, hat név szerinti. Nyolcas bekezdés megnyitom. Mindenki szavazott. Lezárom. Elfogadtuk. 12 megnyitom. Mindenki szavazott. Lezárom. Elfogadtuk. 18-as megnyitom. Mindenki szavazott. Lezárom. Elfogadtuk. 19-es megnyitom. Mindenki szavazott. Lezárom. Elfogadtuk. 20-as megnyitom. Mindenki szavazott. Lezárom. Elfogadva. Az állásfoglalás egészeként Név szerinti szavazást megnyitom. Mindenki szavazott. Lezárom. Elfogadtuk. A következő Vizeler Lima asszony jelentése. Kezdjük. A hármas bekezdés eredeti szöveg első rész igen, nem, tartózkodás elfogad a második rész igen, nem, tartózkodás elfogadva, hetes bekezdés eredeti szöveg három részben, igen, nem, tartózkodás elfogadva, második rész, igen, nem, tartózkodás elfogadva, harmadik rész, igen, nem, tartózkodás elfogadva, nyolcas eredeti szöveg három részben, első rész, igen, nem, tartózkodás elfogadva, második rész, igen, nem, tartózkodás elfogadva, harmadik rész, igen, nem, tartózkodás elfogadva. 9-es módosító név szerinti szavazást megnyitom. Mindenki szavazott. Lezárom. Elutasítva. Második eh, módosító igen, nem, tartózkodás elutasítva. Hármas igen, nem, tartózkodás elutasítva. Négyes igen,